there is still no translation, is that true? Now it works? ist, uh, geht, die, geht die Übersetzung jetzt wieder? Okay. Also, der Kollege Ga tehát äh, Gájer kollega azt mondta, hogy fordítás nélkül is kitűnően ért engem. Hát ennek eh, tisztelt kollégák az az oka, hogy eh, mellőztem a különösebben kemény sváb eh, dialektust. Rendben, hölgyeim és uraim, akkor azt javaslom, hogy folytassuk a nyílt nyilvános ülésünket. Szeretném bejelenteni önöknek, hogy a bolgár kormány javaslatát a számvevőszék tagjára vonatkozóan Iljana Ivanova asszony jelöltségével kapcsolatban a többség, ugye 17-2-5 arányban jóvá hagyta, ezt akkor ezennel bejelentettem, és szeretnék gratulálni Ivanova asszonynak és a további eljáráshoz kívánok neki. Damit können wir in den next... Ezzel pedig átérhetünk a következő napi rendi pontunkra, ez pedig az Európai Bizottság munkaprogramjára vonatkozik. Szeretnék Semeta biztos úrnak Szeretném őt köszönteni itt a bizottságunkban. Számos területen szoros együttműködést folytatunk. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk ma, és válaszol a tovább, az esetleges kérdéseinkre, ahogyan azt más bizottság előtt is megteszi. Nagyon fontos ez számunkra, a Kokobusz számáról, hogy kellő időben tájékoztatást kapjunk a bizottság munkaprogramjáról. Mi az Európai Parlament választott képviselőiként szeretnénk kifejezni a számunkra fontos dolgokat, így adott esetben az ön munkájához is adhatunk némi iránymutatást, és a korábbi vitákból amelyeket a plenárison is lefolytattunk az Európai Parlamentben, tudhatja, hogy vannak bizonyos kérdések, amelyek számunkra rendkívül fontosak. Nem lehetnek szerintünk olyan nyilvános pénzek, amelyeket kivonjunk a mentesítési eljárás alól, tehát reméljük, hogy a bizottság a jövőben segít nekünk ahhoz, hogy a tanácssal szembeni mentesítési eljárást előbbre vigyük. Számunkra ez jó néhány év óta fontos kérdés, akárcsak az is, hogy az éves tagállami jelentéseket továbbítsuk hat év elteltével, miután hat éve várunk erre a jelzésre. Most a jelenlegi mentesítési eljárásban Semeta úr bejelentette azt, hogy ezt, ezeket az annual summary jelentéseket továbbítják, eljutatják hozzánk. Számunkra ez azt jelenti, hogy ha későn is, de a tagállamok által tett ígéretek végre valóra válnak. Ön kardoskodott ezért, és ezért határozottan köszönetet mondok önnek. Azért, mert az Európai Parlament számára ezen fontos kérdést ilyen hatékonyan támogatta. Reméljük, hogy a végrehajtás is ennek megfelelően működik majd. A nem szeretnék a vita elébe menni, de vannak bizonyos dolgok, amelyek bennünket természetesen foglalkoztatnak. Úgy gondolom, hogy közös érdekünk az, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeltségeit védjük, és egy nagyon fontos kérdés, ami jelen pillanatban foglalkoztat bennünket a költségvetési rendelettel kapcsolatban. Ez a közös irányítás, a shared management, hiszen a költségvetési eszközök 80%-ára vonatkozik a shared management, tehát a tagállamokkal való közös irányítás. A háromoldalú politika egyeztetésben, amelyet a bizottsággal és a tanácssal folytatunk, ez egy központi fontosságú kérdés. És a Költségvetés Ellenőrző Bizottság nyomatékosította ezt több alkalommal a napirendre tűztük. Talán most megtudhatunk öntől is egyet mást arra vonatkozóan, hogy mi a jelenlegi helyzet, mit tervez ön, annak érdekében, hogy haladjunk ezzel a fontos kérdéssel. Még egyszer köszöntöm, Sementa biztos úr, most pedig öné a szó. Uh, thank you for this uh, introductory... Köszönöm Mielőtt Mielőtt bevezető, vezetőmbe belefognék, megígértem, hogy éves beszámolókat hozok, tehát azok a tagállamok, amelyek nem küldték meg az információt a bizottságnak, azok most itt vannak, illetve a főigazgatói levéllel együtt, hogy ezek az annual summary ezek miről is szólnak, és mik a szabályai ennek. So, dear President, honorable members. Elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni a meghívást azt gondolom, hogy ez az eszmecsere a, az intézményeink közötti párbeszéd fontos része, a munkaprogramunkkal kapcsolatban. Örülök eh, ennek a lehetőségnek, különösen annak, hogy az önök érdeklődésére számot tartó dolgokat megbeszélhetjük a két intézményünknek. Az a nagy közös célja, hogy védelmezzük az Európai Unió pénzügyi érdekeit, megfelelő pénzügyi eh, igazgatást eh, nyújtsunk, és olyan mechanizmusokat állítsunk működésbe, amelyek garantálják azt, hogy az Európai Unió pénzei oda jutnak el, ahova a legnagyobb szükség miatt kellenek, illetve mindez jogszerűen történik. Ez nem csak a jobb menedzsment szabályai szerint kell, hogy így legyen, hanem az igazság és a méltányosság szempontjai szerint is. A 2012-es munkaprogram, amelyet tavaly novemberben fogadott el az Európai Bizottság, olyan új szükségletekre kíván választ adni, amelyeket a válság váltott ki. A fellendülés törékeny, és ráadásul nem is egyöntetű az Európai Unióban. Az Európai Unió összességében enyhe recesszióban van, éppen ezért fontos, hogy a stabilitásra és a fenntartható növekedésre koncentráljunk, mint ahogy ezt az Európai Bizottság roadmapja is tartalmazza 2011. októbere óta. A Schumann napi üzeneteiben az Európai Bizottság eh, arra hívta fel az összes európai érdekeltet, hogy növeljék erőfeszítéseiket a munkahelyek teremtése és a növekedés kiváltása érdekében, hogy megvalósulhasson a 2020-as európai stratégia. Az európai szemeszter részeként az Európai Bizottság eh, konkrét eh, ajánlásokat fogalmazott meg a tagállamok felé, amelyek tartalmazták azokat a lépéseket, amelyeket elvárnánk a tagállamoktól, a munkahelyek teremtése, a szolgáltatási ágazatok, illetve a hálózati eh, eh, iparok, eh, iparágak vonatkozásában. A 2013-as költségvetés most készül, valamint a 2014-2020-as több éves költségvetési időszak is most van készülőben. Tudjuk, hogy a közkiadásokra nagyon oda kell figyelni. A jelenlegi nehéz körülmények között fontos az, hogy megfelelően szedjék be az adókat, illetve lehetőleg hatékonyabban kerüljenek a pénzek el költésre. A bevételek megfelelő beszerzése a bevételi oldalon rendkívül fontos. Ez egy olyan dolog, amely egyrészt a hatékonyságot, másrészt az átláthatóságot kell, hogy egyesítse. Két dologra koncentrálnék, az áfa beszedés, illetve a vám beszedések 2008-ban az Európai Bizottság egy koordinált stratégiát fogadott el, amelynek célja az áfacsalás elleni fellépés volt. Konstruktív és hasznos vitákat tartottunk az európai tagállamokkal ezt követően. Most elmondhatjuk, hogy jogalkotási javaslataink imár ellettek fogadva, és azokat a tagállamok végrehajtották. Második lépésként az Európai Bizottságnak eh, oda kell figyelnie a végrehajtott szabályok eh, alkalmazásának hatékonyságára, de ennél többet kell tennünk. A monitoring folyamat eh, eredményei alapján az Európai Bizottság eldönti, hogy vannak-e még gyenge pontok, milyen további lépésekre van szükség. További intézkedések követik tehát ezt a monitorozási folyamatot. Az Európai Bizottság feltárja, a határon átnyúló veszélyeket, és a nemzeti adóhatóságok szakértőit is figyelembe, illetve felhasználva, igénybe véve többoldalú ellenőrzési rendszereket tekinti át. Gyors reagálású mechanizmusokon gondolkozunk, amelyeknek célja a körhinta körhinta csalások elleni fellépés. Az importoknál eh, a 42-es eh, eljárás, egyszerűsített eljárásra is oda fogunk figyelni. Az illetékes főigazgatóságok minden tagállamban tartottak ellenőrzéseket, különös eh, hangsúlyjal a leggyengébb eljárási elemekre. Külön odafigyelünk a kockázat alapú vám stratégiákra a számvevőszék auditjai megelőzték az áfa irányelvek végrehajtását, legalábbis nem minden tagállamban történt ez meg a számvevőszék jelentéseig. Ezeknek az erőfeszítéseknek a hatékonyságát is felkívánja mérni az Európai Bizottság a tagállamokkal együtt, és megfelelő fellépéseket tervez annak érdekében akár, hogy a jogszabályokon is változtassunk. Ami a vám tételeket illeti, az európai ami a jövedéki adót illeti, a cigarettacsempészés ellen kívánunk fellépni. A cigarettacsempészés az Európai Unióban 10 milliárd eurós kárt okoz évente. Ezt a küzdelmet az Európai Bizottság nagyon komolyan veszi. Az Olaf nagyszabású cigaretta csempészési köröket ellenőriz, illetve támogatja a tagállamokban zajló büntetőeljárásokat. Mindezt tehát együtt a tagállamokkal, illetve azoknak vám e, és adóügyi szerveivel. Ezen felépésnek e, köszönhetően az elmúlt években hatalmas mennyiségű csempészet cigarettát foglaltunk le. Én elkötelezett vagyok e, a folytatás mellett, és továbbra is bátorítom a tagállamokat arra, hogy működjenek együtt velünk annak érdekében, hogy a cigaretta csempészést visszaszorítsuk az európai határokon ami a saját előforrások ellenőrzését illeti, a tagállamok odafigyel, az Európai Unió odafigyel arra, hogy a vámokat beszedjék, megint csak kockázat alapú programok alapján helyszíni ellenőrzéseket tart, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tagállamok betartják a megfelelő szabályokat, és ténylegesen beszedjék a megfelelő saját beforra, bevételeket. Minden évben több mint 30 ellenőrzést tartunk, ezeknek eredményét a tagállamokkal átbeszéljük, és megfelelő orvoslatot kérünk, hogyha problémákat azonosítottunk. Az előző évben 76 millió eurót kértünk még tagállamoktól, mert megállapítottuk pénzügyi felelősségüket. Ami a kiadási oldalt illeti, az Európai Bizottság felelős a programokért, illetve a költségvetés végrehajtásáért. Hamarosan rendelkezésre áll önöknek a szintézis jelentés, amelyben az Európai Bizottság megfelelően saját politikai felelősségének tárgyalja a 2011-es költségvetést. Ez tartalmazza az Európai Bizottság éves aktivitás jelentéseinek következtetéseit is, illetve a General Auditornak a következtetéseit is. Szeretnénk emlékeztetni a tagállamok kritikus szerepére, illetve arra, hogy mindenek kell tenni annak érdekében, hogy megfelelő pénzügyi szabályok betartásával költsék el a pénzeket. Természetesen minden eurómilliót nem tudunk ellenőrizni minden évben. Éppen ezért az Európai Bizottság meg kell, hogy bízzon a tagállamok szavában és biztosítékaiban. Ezért is tesz az Európai Bizottság meg mindent annak érdekében, hogy egy Annual Management Declaration of Assurance formájában megbízhatóbb legyen a tagállamok pénzügyi, legyenek a műveletei, pénzügyi műveletei. Ez egyébként megfelel el az Európai Parlament kívánalmainak is. Az elszámoltathatóság jelenlegi formái, az önkéntes nemzeti deklarációk nem sok hozzáadott értéket adnak az Európai Bizottság saját megfelelőségi eljárásaihoz. Tavaly a bizottság egy átfogó modellt mutatott be, a, amely arról szól, hogy ezek a nemzeti ö, nyilatkozatok hogyan kell, hogy kinézzenek, hogyha azok tényleg hozzáadott értéket akarnak képviselni az Európai ö, Bizottságéhoz képest. Ezóta további tagállamok nem jelentkeztek ilyen nemzeti ö, daszokkal, és a nemzeti nyilatkozatok továbbra sem felelnek meg az Európai Bizottság által javasolt formulának ezért is javasolta az Európai Bizottság azt, hogy a pénzügyi rendeletbe kerüljön egy olyan rendelkezés, amely kötelezi a tagállamokat arra, hogy évente egy Declaration of Assurance-ot adjanak ki. Ez egy olyan modell, amely az Európai Bizottságban működik. Ezt követhetnék az Európa, a nemzeti hatóságok is. Az Európai Bizottság második lépésként arra szeretné bátorítani a tagállamokat, hogy az Annual Management Declaration of Assurance-okat tegyék magávével. szeretnénk azt is, hogyha kötelező érvényű rendelkezés kerülne be az Európai Unió jogszabályaiba azzal kapcsolatban, hogy az ilyen menedzsment deklarációk megfelelőek legyenek. Ugyanakkor az Európai Bizottság nem csak a tagállamok nyilatkozataira alapozza azt az igyekezetét, hogy megfelelően kezeli az Európai Unió pénzügyeit, fellépünk a csalások ellen. Hadd nevezek meg három ilyen fellépést, Reformál, megreformáljuk az OLAF jogalapját, az EU pénzügyi érdekeinek védelméről új büntetőjogi szabályokat javaslunk, illetve egy európai ügyész hivatal felállítását tervezzük. Az OLAF reformmal kapcsolatos tárgyalások már előrehaladott állapotban vannak. A Dán elnökség eh, reményeink szerint be tudja fejezni a tárgyalásokat. Különösen eh, köszönöm Greszle asszonynak, aki most nincs itt, de egyébként keményen dolgozik ezen az ügyön. Köszönöm tehát az ő munkáját, és remélem, hogy megtaláljuk a megfelelő kompromisszumot a három intézmény között. Az eredeti 2006-os javaslat óta sok idő telt el. Az Európai Tanács főaggodalma az volt, hogy az Olafra ne nehezedjen túl sok administratív teher, mert az alásná a tényleges tevékenységét. Ez egy érzékeny téma, amelyre oda kell figyelnünk. Szeretném kérni az önök támogatását és rugalmasságát, amely lehetővé tenné számunkra, hogy a három intézmény megállapodjon ebben a nagyon fontos kérdésben. Arra érdekében, hogy az OLAF hatékonyabban dolgozhasson, a jogalap megváltoztatása nem elég koherensebb eh, szabályrendszerre van szükség a büntetőjogban is. Ezeknek a büntetőjogi szabályoknak azt kell biztosítaniuk, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei egyformán legyenek megvédve az Európai Unió egész területén. Nem szabad, hogy kihasználhassák a bűnözők a fórum shoppingot, és válogathassanak a különböző joghatóságok között, aszerint, hogy hol a leggyengébb a jogi védelem. Ezért is akarja az Európai Bizottság egy új javaslat formájában harmonizálni a bűncselekmények tényállásának megfogalmazását, a és az elévülési határidőket. Emellett minimális szankciókat is előírnánk, akkor, hogyha az európai pénzügyi az Európai Unió pénzügyi érdekeit megsértik. Ezek az intézkedések az 1995-ös az Európai Unió pénzügyi érdekeiről szóló egyezmény korábbi rendelkezéseit váltanák fel, azok ugyanis túl gyengék voltak ahhoz, hogy igazán hatékonyak legyenek. Ez az új irányelv illeszkedne ugyanakkor abba a folyamatba, amely arról szól, hogy hogyan akarjuk a jövőben megvédeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Másik elem ebben a képben egy újabb jogszabály lesz, amelyet 2013-ban szándékozik benyújtani az Európai eh, Bizottság az eljárás eh, kérdésekről. Az a javaslat leginkább eh, azokról a szabályokról szól, amelyek a büntetőjogban a bizonyítékok felhasználását eh, eh, szabályozzák a tagállamokban. Emellett jobb együttműködésre törekszünk a tagállami hatóságok és az OLAF között. A két irányelv együtt lehetővé tenné az Európai Unió pénzügyi érdekeinek jobb védelmét, amelyért az Európa, egy európai ügyészi hivatal lenne felelős. Ez a Erről az ügyészi hivatalról 2013-ban szándékozik javaslatot benyújtani az Európai Bizottság egy hatástanulmány alapján, amelyet már elkezdtünk készíteni. Ami az értékelést illeti, a cikk 318. cikke alapján már készült egy elemzés, ez idén, ez kicsit késésben volt. E, az idei évtől e, kezdődően e, novemberig akarunk értékelési jelentést kiadni minden évben. Az Európai Bizottság figyelembe veszi a tanács és a parlament reakcióit. Ennek eredményeképpen egy másfajta megközelítést alkalmazunk az idei jelentésben, amely a költségvetésből finanszírozott összes cselekvésre kitér. Itt teljesítmény arányos értékelés lesz a jelentésben, illetve azoknak egy jegyzéke adja majd a jelentés nagy részét. A, az Európai Bizottság munkaprogramjának alakulása jó példája annak az együttműködésnek, amely az intézmények között kialakult. Mi mindig nagyon szívesen meghallgatjuk az önök prioritásait, és ezeket szeretnénk tudni a 2013-as évre vonatkozóan is. És most pedig örömmel válaszolnék a kérdéseirekre. Thank you very much. Uh, Először is köszönöm szépen, hogy idejét nem sajnálva idejött hozzánk, hogy eszmét tudjunk cserélni. Jó néhány kolléga jelezte már, hogy szeretne kérdéseket feltenni, de először, mint elnök, én magam szeretnék egy kérdést feltenni. Ugye ön beszélt az Európai Ügyészi Hivatalról. Tudjuk, hogy, hogy Viviane Redding nagyon is nyomja ezt az ügyet. Sokszor beszéltünk, a LIBE szakbizottságban is erről a témáról ő vele de azt hiszem, hogy ez egy fontos téma a kokobú szempontjából is, hiszen itt az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről van szó, és itt jövünk mi a képbe. Tehát lenne egy, egy kérdésem. Van-e arra vonatkozó ütemterve, hogy ezt a területet hogyan szeretné megvalósítani? És mit gondol ön arról, hogy az Európai Bizottság hogyan kíván a KONT szakbizottsággal együttműködni erről, ebben a fontos kérdésben? Van-e azzal kapcsolatban döntés, hogy itt inkább a bírói oldal kap majd nagyobb hangsúlyt, vagy pedig ez inkább kokobú téma ön szerint. Köszönöm szépen. Nos hát, nagy kérdésről van szó. Ez egy nagyon nagy terület, és ahogyan azt a bevezetőmben is említettem, Itt egy átfogó impact assessmentről van szó, hiszen különböző opciókat kell figyelembe vennünk, és objektív kritériumokra van szükség, és ehhez pedig az Európai Bizottság ki fog fejleszteni egy megközelítést, hogy hogyan is kellene kinéznie Nos, hát ez egy eléggé ambiciózus terv, de mi reméljük, hogy 2013 májusában erre sor kerül a beterjesztése, de hát azért addig még mm, be kell fejeznünk az impact assessmentet, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok lehetőség nyílik majd a konkrétumok megbeszélésére is, illetve egy átfogó megbeszélésre is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nos, hát először megadom a szót Jan Muldernek. Köszönöm szépen. Szeretném ezt az alkalmat kihasználni, hogy az elmúlt plenáris ülésen elhangzottakra reflektáljak. Hiszen ennek nagyon örültünk, ez a szakbizottság nagyon örült a nyilatkozatnak, és a parlament is, úgyhogy ezt szerettem volna először hangsúlyozni. Ez az első olyan bizottság, amely hat éve végre az intézmény közi megállapodást, amely 2006-ban került megállapodásra, be is vezette. De a korábbi bizottság úgy tűnik, hogy nem volt azon a szinten, hogy a parlamenttel az együttműködést valóságosan is kialakítsa. Márpedig ugye ez fontos, hogy itt három oldalú megállapodást támaszza mindezt alá. Én szerintem fontos ez, hiszen másképpen nem így kellett volna dönteni hat évvel ezelőtt. De sajnos az elmúlt hat évben misztifikált a bizottság, és különböző érvekre hivatkozott, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy a mostani bizottság végre komolyan veszi ezt a kötelezettségét. De természetesen szeretnénk erről a bizottság véleményét is hallani, hiszen itt arról van szó, hogy a demokratikus elszámoltathatóság a tagállamok által elköltött 80%-os összegről van szó. Most az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament nem tudja elszámoltatni a nemzeti parlamentek helyett a nemzeti hatóságokat, úgyhogy itt ezen a területen kell valahogyan a demokratikus hiányosságokat befednünk. Politikai szempontból is felelősséget kell vállalni, amikor valaki politikai felelősségének teljes tudatában nem igazságokat állít, az nem jó a politikai uh, egészség szempontjából. És azt hiszem, hogy hogyha ezt a problémát megoldjuk, akkor az mindenképpen a demokratikus deficit felszámolásához is vezethet. Vannak olyan tagállamok, amelyeknél a cukor és a furkosbot politikája, politikáját alkalmazza a bizottság, de itt ugye a számvevőszéknek is, számvevőszékeket is be kell vonni ebbe a folyamatba. Fontos tehát az, hogy az ellenőrzést olyan tagállamok eh, tekintetében is megtegyük, amelyek még a nemzeti nyilatkozataikat nem tették meg. Ez az a garancia, ami rendkívül fontos az Európai Parlament számára, különböző állásfoglalásainkban is ezt hangsúlyoztuk már, de ugyanakkor a pénzügyi rendeletben is erről olvashatunk. Hiszen vannak olyan tagállamok is, amelyek még ahhoz képest is visszalépést tettek, amely, ami a 2006-os megállapodásban szerepel. Tehát ezért lenne fontos az, hogy a parlament és a bizottság keményen megmondja a tagállamoknak, hogy nem fogunk visszalépni a hat évvel ezelőtti megállapodáshoz képest. Csak így lehetne ugyanis a Positive Declaration of Assurance-t megvalósítani. Tehát még egyszer gratulálok a bizottságnak, és kérem, hogy ugyanezen az úton folytassák a munkájukat. Elnök, köszönöm szépen Ján Muldernek, most pedig egy másik kolléga következik, és aztán ö, jönne a válasz. Jean-Pierre Audi. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, Köszönjük szépen, hogy a szakbizottságunkkal ilyen intenzív párbeszédet folytat. Most a 2013-as évre szóló munkaprogramról van szó. Ez ugye az utolsó teljes éve a mandátumnak, hiszen a 2014-es év már csonka év. És ráadásul ugyanez, ugyanebben az évben a pénzügyi tervvel kapcsolatos tárgyalások is folynak, éppen ezért lenne fontos az, hogyha általános értelemben megvizsgálnánk, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik hiszen nagyon sok eszmecserét folytatunk általános értelemben, az Európai Bizottság elnöke sok mindent mondott. Az előző ciklus végén azt mondta, hogy garantálni fogjuk, hogy pozitív daszt fog kapni a parlament, de igazából én még, mi még nem is tudjuk, hogy az mit jelent, hogy pozitív DASZ, hiszen a számvevőség jelentéséből az sem derül ki, hogy most ez egy negatív dasz, vagy pedig egyfajta vélemény, tartózkodás nem igazán derül ki a szövegből. Éppen ezért felmerül bennem az a kérdés, hogy nem lenne itt az ideje annak, hogy most leüljünk a nemzeti parlamentekkel, a tagállamokkal, az Európai Bizottsággal együtt, és nézzük meg azt, hogy az elmúlt 15 évben mi az, ami működött, mi az, ami nem működött. És próbáljuk meg mindezt összefoglalni a következő perspektíva szempontjából, a következő pénzügyi terv szempontjából. A regionális nemzeti hatóságok, illetve az európai hatóságok hogyan tudnak jobban együttműködni, szinergiákat kialakítani a kontinens előre mozdítása szempontjából, hiszen óriási válságban vagyunk, mindenhol a büdzsét megszorítások kísérik, Úgyhogy valamiféle koherenciára lenne szükség. Nos, ön beszélt arról, hogy egyfajta éves deklarációkra lenne szükség. Nos, én ezzel egyetértek, hiszen szerintem a politikai nyilatkozatok, a tagállamok állam és kormányfői mindig tesznek nyilatkozatokat, de hát ők politikusok, mi, nekünk meg az a feladatunk, hogy őket ellenőrizzük. Úgyhogy nekem nagyon is tetszik az, hogy mi ezt a feladatot ellássuk, és remélem, hogy ön biztos úr meg tud győzni másokat is ön, az ön körében, hogy a nemzeti számbevőszékek is biztosítsák azt, hogy ez a nyilatkoz megfelelő és megbízható legyen, hogy valóban a szobálykövetés megvalósuljon, és becsületes bevallások szülessenek. És így legalább lenne egyfajta audit értékű független bevallás. Hiszen most egyáltalán nem ez a helyzet, nagyon is kérdőre, kér, kérdéses az, hogy hogyan valósul meg ez a helyzet most. Éppen ezért lenne fontos az, hogy a mandátum végére gyűjtsük össze azt, hogy milyen tapasztalatok gyűjtek össze, mi volt pozitívum, mi, mi volt negatívum, és ezeket elemezzük annak érdekében, hogy a jövő jobban alakuljon. Nem jött el vajon az ideje annak, hogy pénzügyi adminisztrációja legyen az Európai Uniónak. Miért is? Azért, mert a tagállamok úgy tűnik, hogy nem akarják azt, hogy pénzügyi szempontból függetlenebbek legyünk. Szerintem sokkal jobb lenne, hogyha ezt nem a tagállamokkal közösen valósítanánk meg, hanem mi európai szinten intéznénk. Bárózó úr ősszel ezzel kapcsolatban fontos nyilatkozatokat kell majd tegyen, és ugyanakkor az auditról nagyon keveset beszél. Éppen ezért én remélem, hogy az önök munkájának köszönhetően remélem, hogy Bárózó úr az audittal kapcsolatban is nyilatkozatot fog, fog tenni, illetve egyfajta elképzelést fog beterjeszteni, hogy az Európai Unió és a tagállamok pénzügyi értelemben ne egymásnak feszüljenek, hanem inkább kiegészítsék egymást. És egy utolsó kérdésem, hogyha még megtehetem, a Vámunióra vonatkozik. Az összes számvevőszéki jelentésből az derül ki, hogy az Európai Unióban nagyon rosszul működik a Vámunió. Márpedig pont ez a legfontosabb hatóságaink, területeink egyike. Vajon nem jött el annak az ideje, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt megszületett javaslat, mely szerint európai funkcionáriusok foglalkoznának a vámunióval, és nem pedig a tagállami hatóságok felügyelnék ezt a területet. Ugyanis azt láthattuk eddig, hogy az Európai Unióban a Vámunió pontosan azért nem működik jól, mert Schengennel kapcsolatban vagy a Vámunióval kapcsolatban megoszlanak a felelősségi körök. Nem lenne sokkal jobb az, hogyha legalább megvizsgálnánk azt a gondolatot, hogy európai köztisztviselők intézzék ezt a területet, hiszen a Vámunió volt az Európai Unió mozgatórugója régóta. Elnök, köszönöm szépen, Odi úr. Nagyon érdekes kérdéseket hallhattunk. Mulder úr is nagyon jó kérdést tett fel. És itt most már éppen elég felgyűlöm lett a válaszokra. Köszönöm szépen. Jan Mulder kicsit későn ért ide, most hát a prezentációm elején beszéltem már az éves nyilatkozatokról, és arról is, hogy az Európai Bizottság milyen rövid kommenteket fűzött ehhez. Nos, a jövő évekre nézve az elemzéseket azt hiszem, hogy ki kell terjesztenünk, és kicsit el kell mélyítenünk, mert ezek az éves jelentések nem elég mélyek, és ezeket el kell küldjük majd ezen szakbizottság felé is. Mindketten említették a nyilatkozatok kérdését, most akár a Management Declarations-re, vagy a National Declarations-re gondolunk. Nos, hát én úgy gondolom, hogy most mi is a legfontosabb? Az, hogy folytassuk a közös munkát, és megoldásokat találjunk a pénzügyi rendelet szempontjából is, ugyanis amennyiben nincsen pénzügyi rendelet, akkor nagyon nehéz együttműködni, és egyáltalán bármiféle kötelezettségeket róni a tagállamokra akár. Tehát ezért fontos az, hogy a pénzügyi rendelettel kapcsolatos tárgyalások minél jobb kimenetűek legyenek, ezek kulcsfontosságúak, és ami az auditot illeti, mi azt javasoljuk pontosan, amit Jean-Paul Odi is említett. Vagyis a Management Declaration of Assurance-okat az audit statementekkel együtt szeretnénk megkapni. Ez természetesen nem írhatjuk bele a pénzügyi rendeletbe, hogy az audit statementeket a legfelső számvevőszéki szintekről kell megkapjuk a tagállamokból, hiszen ez tagállami függetlenségi kérdés, de mégiscsak úgy gondolom, hogy amikor tagállamokkal találkozom, akkor mindig hangsúlyozom azt, hogy legfelsőbb számvevőszéki szintről szeretnénk kapni biztosításokat, hiszen az ő felelősségük az, hogy az éves menedzsment deklarációkat megvalósítsák, illetve ezeket ellenőrizzék. Nos, hát ennyit arról, hogy mi is van készülőben. Az egyik legfontosabb politikai kérdés az pontosan az, hogy a pénzügyi rendelet az megvalósuljon, és hogy mindez benne foglaltasson. Ami a cukor és furkos bot politikáját illeti, nos hát ez a nemzeti deklaráció kérdésköréhez kapcsolódik, most ugye nagyon kevés azon tagállamok száma, talán négyről van szó, amely nemzeti deklarációt ad át, de igazából közülük is csak egy az, amely megfelelő a az Európai Bizottság pénzügyi követelményeinek megfelel. Nos, hogyha több tagállam meg fogja ezt tenni, akkor majd el lehet gondolkozni azon, hogy hogyan lehet őket ösztönözni arra, hogy ezt megtegyék, és hogy mindez az ellenőrzési keretünkbe hogyan illeszthető majd be. Azután a Vámi Unióra visszatérve, azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne valóban elemezni a Vámunió jelenlegi helyzetét, és egyébként ez a munka, ez folyik. A szolgálataink éppen most készítik elő az úgynevezett States of the Customs Union, tehát a Vám Unió jelenlegi helyzete című dokumentumot, és ebben elemzik a Vám Unió helyzetét. Az év végéig elkészül ez a munka. Nos, ebben az elemzésben értékelésben az a célunk, hogy egy nagy lélegzetvételű rátekintést kapjunk a Vámunió helyzetéről, és reméljük azt is, hogy ajánlásokat tudunk majd megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy mire van szükség az előre menetel szempontjából. Hogyan is fejleszthetjük a vámuniót. Úgyhogy ezeket a javaslatokat most nem tudom bemutatni, hiszen a szolgálatok még dolgoznak a helyzet elemzésén. Ami pedig Bározó úr értékelő beszédét illeti, Nos, hát itt talán túl nagy bátorság lenne az, hogyha egy konkrét cikk évekről beszélnénk, legalábbis most még. Minden esetre, hogyha szintézis, elemzéseket, javaslatokat besz, tehát hogyha ezekről akarunk beszélni, nos hát ezek részét kell, hogy képezzék az Európai Bizottság például szerdai mm, eszmecseréjének. Tehát azt hiszem, hogy az audit nagyon fontos kérdésköre, amelyet politikai szempontból is figyelembe kell vennünk, és reméljük, hogy az értékelő beszédben is valóban megjelenik ez a kérdéskör. Ami pedig a vissza az alapokhoz gondolatmenetet illeti, nézzük át újra a szabályokat. Hát azt hiszem, hogy nagyon is jó lehetőség kínálkozik most erre, hiszen a következő a pénzügyi tervvel kapcsolatos tárgyalások már folynak, és ennek keretében azok a szabályok, amelyeket javasolunk, a különböző programokhoz kapcsolódóan, megint csak a múlt tapasztalatait figyelembe véve kell, hogy megfogalmazásra kerüljenek. Most már jó néhány éves tapasztalat van mögöttünk. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy nagyon sokat tanultunk a tapasztalatainkból, és ezért az új szabályok, amelyeket most javasolunk, valószínűleg választ adnak mindazokra a problémás területekre, amelyeket már megtaláltunk, hiszen a mentesítési eljárás során fényderült arra, hogy hol is vannak az ilyen problémás pontok. De ugyanakkor itt, vagy akár a tanácsban is a viták további inputot adhatnak a szabályok megalkotásához, hiszen közös célunk az, hogy az új szabályok, a következő pénzügyi terv szempontjából egyszerű, hatékony szabályok legyenek, és lehetővé tegyék azt is, hogy megelőzzük nem csak a hibákat, hanem a csalást magát is. Köszönöm szépen. Még két kolléga kérte a szót, Ines Ayala Sender, és aztán Jan Skyla. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Szemeta biztos úrnak is a látogatását, és természetesen egyetértek mindazzal, amit az elnök úr, illetve amit Mulder kollégánk is elmondott az összefoglaló jelentésekkel, a tagállami jelentésekkel kapcsolatosan. Szeretnék visszatérni a tanács mentesítési eljárására. Ugye tudják, hogy hol pontra jutott a helyzet, annak ellenére, hogy a Dán elnökség milyen jó szándékról tett tanúbizonyságot, nem sikerült előrelépni, és egyre inkább elterjedt az a nézet, amelyet annak idején is már megvitattunk, hogy a kiút, amelyen én nem feltétlenül értek egyet, de egyre inkább többet hallunk erről, a kiút, amelyet a tanács is egyre inkább fontolgat, az az lenne, hogy a tanács maga ismételten felvállalja azt a felelősséget, hogy megpróbálja összegyűjteni az összes szükséges információt. Hogy így megoldható legyen a mentesítés. Ugye mi is ezt elmondtuk a nemzeti összefoglaló jelentésekkel kapcsolatban, így a parlament megkaphatja az összes szükséges információt egy olyan területen, amelyen főszerep illet bennünket, ugye a mentesítés terén. Szemeta úr, azt szeretném tudni, hogy hogyan érhető ez el? Ugye ön említette, hogy végre sikerült megkapni a tagállamok részéről a jelentéseket, hogyan tudunk a tanács esetében előre lépni. Másodszorban pedig, ami a költségvetési rendeletet illeti, úgy tűnik ugye, hogy mindkét esetben támogatásra volna szükség. Hogyan érhetjük el azt, hogy a tanács is tegyen egy lépést a mentesítés irányába? Ön lát lehetőséget arra, hogy egy valamilyen eszközzel elérhetjük végre azt, hogy a tanács szintén számot adjon a költségvetéséről. A jelenlegi helyzetre való tekintettel, ugye ön is beszélt erről, és a saját források esetében ugye a kollégáim is említették ezt, szembe kell néznünk az új kihívásokkal, ugye ott van a pénzügyi tranzakciós adó és egyéb kérdések, de én most a pénzügyi tervről szeretnék szólni. Folyik már a munka, a pénzügyi terv kidolgozása, a tanács az előzetes javaslatát már el is juttatta hozzánk, de azt szeretném tudni, hogy egészen addig, amíg ezt lerem zárjuk, és amíg ugye a 2014-es év is elkezdődik, ön illetőzésért, és véleménye szerint léteznek-e kellő hatékonyságú eszközök? Például ami a visszatéréseket illeti. Mi történik akkor, hogyha a tagállamok a költségvetésüket nem merítik ki? Esetleg egy nagyobb társfinanszírozási rátát helyeznek kilátásba, aztán ezt végül nem használják fel. Milyen módon gondolja, hogy ön 2014 és 20 között hogyan lehet elérni azt, hogy a helyzet javuljon, hogy ne kerüljön sor szabálytalanságokra, költségvetési problémákra. Hogyan tudjuk ezeket már most ex ante megelőzni? Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Ayala asszony. Most pedig Gájer úr következik. Először is elnézést kell kérjek, mert körülbelül fél hatkor el kell menjek, ugyanis a Bundestagból a frakciónk látogat el hozzánk, és hát én vagyok illetékes bizonyos kérdésekért ott, úgyhogy más elfoglaltságaim vannak. Szeretnék elkerülni egy olyan helyzetet, amelyet sajnos elég gyakran tapasztalok a parlamentben, nevezetesen, hogy elhangzanak a kérdések, aztán a válaszoknál már nincsenek is itt a képviselők, úgyhogy röviden fogalmaznék mert eh, Inez már elég sok eh, kérdésemre kitért. Úgy gondolom, hogy eh, egy komoly lehetőség van most előttünk, ami az európai pénzek ellenőrzését illeti. Komoly előrelépést tehetünk, hogyha ezt a középtávú pénzügyi kerettel elég bölcsen összekapcsoljuk. Tehát vagy azt mondjuk a tagállamok felé, hogy szeretnénk, ha több forrást használnának fel a közösségi költségvetésből, a közösségi forrásokból, de azt hiszem, hogy ott vannak a nettó befizetők, mint például a Németország, ott van ilyen országok álláspontja is, amelyek a lehető legkevesebbet kívánnak adni, de soha nem többet a kelleténél. Az ilyen viták során ugye mindig felmerül az, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament hogyan tudja ezt a problémát megoldani hogyha ilyen offenzíven zajlik a közös, a saját forrásokkal kapcsolatos vita. Vannak ugye bizonyos feladatok, amelyek az áfacsalásnál megilletik a tagállamokat. Kérdés, hogy ugye mi a tagállamok feladata, amikor a hatékony vám ellenőrzésekről van szó. Azt akarjuk, hogy ezen ellenőrzések hatékonyak legyenek, és az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos ellenőrzések is. De ha ezt akarjuk, akkor végeredményben ezen forrásokból több szükséges az Európai Unió számára. Talán lehetőség lenne a bizottságnak arra, hogy becsléseket közöljön arról, hogy ezen saját források mennyiben bővíthetőek. Hogyan tudjuk ezt kiterjeszteni, mennyit nyernénk akkor, hogyha hatékonyabbak lennének az ellenőrzések, és hogyan érvelhetünk a tagállamok felé. Hogyan mondhatjuk azt, hogy ha az ellenőrzéseket hatékonyan hajtjátok végre, akkor valóban több saját forrása lesz az Európai Uniónak, ami automatikusan azt is jelenti, hogy a nemzeti költségvetésből kevesebbre van szükség mert ez ugye a nettó befizetők érdeke. Tehát, hogyha ezt okosan kezeljük, akkor azt hiszem, hogy az eredményesség, illetve a hatékonyság érve az a pénzügyi ellenőrzésekkel össze kell, hogy kapcsolódjon. Köszönöm a biztos úr bevezetőjét, ugye említette, hogy ez az ő érdeke, a bizottság érdeke is. Ha valóban hatékony az együttműködés, akkor azt hiszem, hogy ezen kérdéseket az elkövetkezendő 12 hónap során megoldhatjuk a középtávú pénzügyi tervvel kapcsolatos vitát is. Jeleznünk kell, hogy a tagállamok az Európai Unió költségvetését minden bizonyal erősíthetik, annélkül, hogy mélyen a saját zsebükbe kelljen nyúlniuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a részvételt a kollégáknak. Igen, Gressle kollega is időben érkezett még, úgyhogy meg is adom neki a szót. Elnézést kérek, hogy nem tudtam nyomon követni ezt a vitát, de a CDU-CSU bundesztági ö, ki, m, frakciója jár most itt, úgyhogy ö, ott kellett lennem. De van egy nagyon fontos kérdés, amelyről szeretnék szólni, és azt hiszem, hogy ez a bizottságunk érdeke is. És ez minden bizonyal illeti a soron következő horvát biztost is. Semeta úr, az ön tárcája, ugye a mentesítés, az adózás kérdése nagyon fontos, és mindenki arra számít, hogy ezt a tárcát felosztják majd. Szeretném bejelenteni, hogy ha valakinek eszébe jutna az, hogy az új biztosra bízzák a mentesítés ügyét. Hát én személy szerint és a frakcióm ezt nem tartjuk különösebben jobb elképzelés, jó elképzelésnek, úgyhogy ha ezt tervezik, akkor ez problémát jelent majd számunkra. Elnök, köszönöm szépen a vitában való részvételt, most pedig biztos úr, önnek adom meg a szót, hogy válaszoljon ezen kérdésekre, nyilatkozatokra. Hát Megpróbálom összefoglalni az elhangzottakat. Több kérdés vonatkozott a saját forrásokra. Először is azt kell mondjam, hogy a bizottság továbbra is kiáll az Európai Unió saját forrásai mellett, ugye az ÁFA, mint saját forrás, illetve a pénzügyi tranzakciós adó, politikai vitát folytatunk majd az ECOFIN-en belül a pénzügyi tranzakciós adóról. Június 22-én kerül erre sor, és hát meglátjuk ott, hogy ezt követően milyen lépésekre lesz majd szükség. Jelenleg tehát a tagállamok egy esetleges kompromisszumon dolgoznak, de odáig még nem értünk el. Úgyhogy ez most a jelenlegi helyzet a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban. Ami az áfát illeti, azt mondhatom, hogy ez némileg egyszerűbb. Vannak tagállamok, amelyek támogatják az elképzelést, amelyet a bizottság előterjesztett, de természetesen a saját források esetében ugye tudják, hogy egyöntetű döntéshozatalra van szükség, és a tagállamoknak is ratifikálniuk kell ezt a döntést. Úgyhogy a folyamat maga nem egyszerű, de továbbra is ösztönözzük ezt a kérdést, és a saját források, a valóban saját források a szerződés rendelkezéseinek is megfelelnek. Az új költségvetést ugye a saját forrásokból kell finanszírozni. Jelenleg ugye 75%-os a tagállamok hozzájárulása a bruttó nemzeti jövedelmen keresztül, és ehhez a kérdéshez kapcsolódik a csalás ügye is, illetve az adóelkerülés. Az igazság az, hogy ezek a kérdések az abszolút prioritások közé tartoznak. Most dolgozunk azon a jelentésen, amelyet a júniusi tanácsülésen terjesztünk majd elő, és ott felvázolunk bizonyos intézkedéseket az a kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük az adó elkerülést, illetve az adócsalást, illetve egyéb áfa csalással kapcsolatos kérdéseket. Ezek bizonyos mértékben ugye a vámügyi kérdéskörhöz is kapcsolódnak, hiszen ugye a csempészet egy nagyon fontos és nagyon súlyos probléma. Úgyhogy megpróbálunk elképzeléseket kidolgozni arról, hogy mit tegyünk ezzel kapcsolatosan, és az év későbbi részében egy közleményt is kiadunk, amelyben felvázoljuk, eh, amelyben felsoroljuk eh, azon eszközök listáját, amely, amelyek által jobban küzdhetünk az adócsalás és az adó elkerülés ellen. Ez tehát a napi rendünkön szerepel, a bizottság napi rendjén szerepel, és adógyi biztosként ez inkább az én hatáskörömbe tartozik, de ennek hatása persze valószínűleg kapcsolódik majd az európai költségvetés bevételi oldalához is. Ami pedig a tanácsi mentesítést illeti, azt hiszem, hogy hivatalosan a bizottság álláspontját ismertettem. A dokumentumban papíron ez szerepel, és nagyon jól vitáztunk is arról, hogy hogyan lehet előrelépni ebben az ügyben. Úgy vélem, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha a költségvetési hatóság mindkét része egy kompromisszumot alakít ki ebben a kényes ügyben. Természetesen a szerződés egyértelműen leszögezi, hogy mi a parlament szerepe ebben a témában. A parlament a mentesítési hatóság, a mentesítését illetékes hatóság a költségvetés szempontjából, és noha a bizottság az az intézmény, amelyet általában tanácsért, amelyhez tanácsért fordulnak. Úgy gondolom, hogy ezen vita során már ismertettem az álláspontunkat. Gájár úr, úgy gondolom teljes mértékben igaza van, jobban, össze, jobban be tudjuk gyűjteni a bevételeket, mint a GNI bevételeket. Ez úgy gondolom, hogy egyfajta ösztönzés lenne a tagállamoknak, hogy intenzívebben szerepet vállaljanak az adócsalás elleni küzdelemben. És szeretném megemlíteni azt is, hogy a létező eszközöket szeretnénk felhasználni, azokat, amelyek az európai jogszabályok alapján rendelkezésünkre állnak. Jelentenünk kell ugye az áfa beszedése kapcsolatos helyzetről, és a következő jelentésünkben azt tervezzük, hogy egyfajta benchmarkingot is kidolgozunk, és bemutatjuk így azt, hogy a tagállamok mennyire hatékonyak ezen adó begyűjtésében, mert így megkönnyíthetjük talán azt is, hogy jobban fellépjünk az áfacsalással szemben. Egyértelmű ugyanis, hogy itt még nagyon komoly a hiány, és bőven van még mit javítani. Egy másik kérdés a horvát biztosra vonatkozott. Hát tartózkodnék attól, hogy ezt kommentáljam, hiszen ez a bizottság elnökét illeti meg, neki kell az újonnan kinevezett biztosok hatáskörét meghatározni, úgyhogy nem szeretnék konkrét javaslatokat megfogalmazni, mert ez a bizottság elnökének illetékessége, ő kezeli majd ezt az ügyet. És azt hiszem, hogy röviden ezzel meg is válaszoltam a, az utóbbi hozzászólások során feltett kérdéseket. Ha van még további kérdés, akkor persze szívesen kitérek azokra is. Biztos úr, köszönöm szépen az egész eh, bizottság nevében, hogy megválaszolt a kérdéseinket ilyen hosszú ideig. Nagyra értékeljük azt, hogy ilyen jó az együttműködés, és csak meg tudom ismételni azt, amit Jan Mulder elmondott. Nagyon jó volt az, hogy eh, az éves eh, összefoglaló jelentéseket ismertette most. Elfogadhatatlan az, hogy hat évnek kellett eltelnie, de kitűnő az, hogy ön végül is ezt valóra váltotta. Úgyhogy csak hangsúlyozni tudom azt, amit Gressle kollega is elmondott. Talán a bizottsági testület előtt ezt megemlítheti, és akkor Barozó úr és az egész bizottság is azt hiszem érdemes, hogy figyelembe vegye a mi álláspontunkat a mentesítésért illetékes biztossal kapcsolatban. Talán figyelembe vehetik a mi véleményünket arra vonatkozóan, hogy kit választanak majd erre a tárcára. Köszönöm tehát, hogy részt vett a vitában, hogy választ adott a kérdéseinkre, hiszen ön az a biztos, aki állandó kapcsolatban áll a Kokobu bizottsággal. Még egyszer köszönöm Szemete úr. Tisztelt kollégák! Ez egy nagyon fontos téma volt, úgyhogy ezért is tartott egy kicsit tovább. Miután a korábbi meghallgatás mégis több időt vett igénybe, de végül, de nem utolsó sorban most elérkezünk a következő napi rendi pontunkhoz, ez Dajcs Tamás jelentése. Arra vonatkozóan, hogy a csatlakozás utáni támogatásokat hogyan kezeljük, és ezzel kapcsolatban, ezen napi rendi ponttal kapcsolatban szeretném az Európai Számvevőszék tagját is, Fazakas urat köszönteni. Nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk, és először is Dajcs Tamás képviselőnek adnám meg a szót. Parancsoljon! Köszönöm a szót, a lehetőséget, tisztelt elnök úr. Én is tisztelettel köszöntöm a számvevőszék eh, képviselőjét, Fazakas urat. Bizottságunk jelentés tervezete az Európai Számvevőszék 14 per 2011-es számú külön jelentéséhez kapcsolódik. Ez a külön jelentés azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy javították-e az Európai Uniós támogatások Horvátország képességét a csatlakozás utáni támogatások kezelésére. Előjáróban engedje meg tisztelt elnök úr, kedves kollégák, hogy azt elmondjam, hogy eh, egy eh, nagyon jól szabályozott rendszer, aminek a keretében az Európai Unióhoz tagfelvételi kérelemmel foglalkozó tagállam a csatlakozási tárgyalások során az egész eljárás keretében eljuthat addig a pillanatig, amíg a csatlakozási szerződést aláírja. Világos és egyértelmű feltételeknek kell megfelelnie. Egy olyan Európai Uniós tagország képviselőjeként, amely tagország nem is olyan régen, alig egy évtizeddel ezelőtt esett át ezen a folyamaton. Fontosnak érzem azt elmondani, hogy Két hibát mindenféleképpen el kell kerülnünk. Az egyik hiba az az, hogyha különböző időpontokban csatlakozási tárgyalást folytató különböző tagországok esetében nem ugyanazzal a mércével mérünk. Amióta az európai közösség első ilyen csatlakozási tárgyalását és csatlakozási szerződését megkötötte. Mindig az adott ország képességét és felkészültségét kellett vizsgálni a tekintetben, hogy megfelele az Európai Közösség, Unió tagsági feltételeinek, de ezek a tagsági feltételek ezek jogi normákban, és előre világosan meghatározott feltételek összességében voltak eh, meghatározva. Nem járhatunk el másképpen Horvátországot illetően sem. Nem játszhatunk el tehát egy olyan szerepet, és ezt fontosnak tartom most is elmondani, bár Horvátország esetében tavaly december 9-én már sor került a csatlakozási szerződés aláírására, amikor a szó rossz értelmében egy eh, önkényes felvételiztető bizottság vagyunk, egy olyan felvételiztető bizottság, amelynek a tagjai miután már bekerültek a klubba, azután a klubba jelentkező új jelölt, tehát illetően egészen más feltételeket, egészen más megközelítést alkalmaznak. Másrészt szeretném azt a meggyőződésemet itt megosztani önökkel, hogy az Európai Unióhoz új ország, új tagállam csatlakozása, az nem csupán az új tagállam érdeke, úgy is fogalmazhatnék, hogy talán nem kizárólag az új tagállam érdeke, e- ez által nem csupán az a tíz európai ország erősödött, amelyik 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott, nem az a két ország erősödött, amelyik 2007-ben csatlakozhat, és nem csupán Horvátország erősödik a csatlakozás által, hanem az egész európai közösség, az egész Európai Unió, egész Európa erősödését jelenti minden új tagállam csatlakozása. Rátérve a jelentés tervezett konkrét megállapításaira, de közismert tény, hogy 2011. június 30-án az Európai Tanács a magyar elnökségének utolsó napján zárta le az uniós csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unió Horvátországgal, és ahogy ezt már említettem, a tavalyi esztendő végén, december 9-én sor került a csatlakozási szerződés aláírására, jelenlegi tudásunk szerint várhatóan 2013. július 1-én, tehát alig 13 hónap múlva Horvátország az Európai Unió teljes jogú 28. tagállamává eh, válik. Horvátország 2001 óta részesül Európai Uniós támogatásokban. Ezeknek a támogatásoknak az alapvető célja az az, hogy az ország felkészüljön a csatlakozás utáni időszakra, valamint hogy teljes jogú tagként az akkor rendelkezésre álló forrásokat a lehető leghatékonyabban tudja felhasználni. Az Európai Számvevőszék az előbb említett külön jelentésében vizsgálta ezt a kérdést, a csatlakozási szerződés rendelkezései alapján az Európai Bizottság is monitorozta Horvátország eh, felkészülésének az előrehaladását, és éppen április 25-én tárgyalta, megtette közzé a monitoring jelentését, mind az Európai Számvevőszék külön jelentése, mind pedig az Európai Bizottság monitoring jelentése egybehangzóan azt állapítja meg, hogy összességében elmondható, hogy az előcsatlakozási alap és támogatások hozzásegítették Horvátországot ahhoz, hogy az uniós források későbbi lehívásához szükséges adminisztrációt kialakítsa, és ezt az adminisztrációt megerősítse. Fontos kiemelni azt, ami a jelentés tervezetben is szerepel, hogy a horvát hatóságoknak több területen még további lépéseket kell tenniük, elsősorban annak érdekében a jelenleg még érvényben lévő előzetes úgynevezett ex ante ellenőrzéseket a bizottság, az Európai Bizottság minden támogatási területen felfüggeszthesse, megszüntethesse. Fontos lépéseket kell tenni még a horvát hatóságoknak annak érdekében, hogy megerősítse a leendő új tagállam abszorpciós képességét, illetve hogy a lehető legnagyobb mértékben, leghatékonyabban tudjon fellépni a korrupciós jelenségekkel kapcsolatban. A jelentés tervezet megállapítja azt, hogy eh, a leendő, illetve az előcsatlakozási eh, források esetében az eddigi kedvezményezettek és az állami gazgatásban érintettek továbbképzésére igen nagy hangsúlyt kell helyezni annak érdekében, hogy, amint már ezt korábban említettem, minél hatékonyabb legyen az uniós források felhasználása a csatlakozást követően. Fontosnak tartom azt is, hogy az újonnan elfogadott törvényeket, jogszabályokat, több törvény és jogszabály a csatlakozási szerződés aláírását követően került elfogadásra Horvátországban. Ezen új törvények és szabályok gyakorlatba ültetésére minél nagyobb hangsúlyt helyezzenek a horvát hatóságok. Ugyanúgy nagyon nagy szükség van még arra, hogy további erőfeszítéseket tegyenek a horvát hatóságok egy hatékony pénzügyi ellenőrzési rendszer kiépítésére, illetve annak érdekében, hogy a uniós források felhasználását, azok felhasználásának a jogszerűségét és szabályszerűségét ellenőrizni hivatott intézményrendszer minél hatékonyabban működjön külön fontos kérdés a vámellenőrzések hatékonyságának a növelése, illetve a vámkezelési ellenőrzések erősítése. Fontos a strukturális alapokból finanszírozott eszközök felhasználásának a további koordinációja, illetve, ami különösen hangsúlyos kérdés, hogy egy olyan működő rendszer elindítása, amely a csatlakozás után elérhetővé váló közvetlen agrárkifizetések rendszerének a bevezetéséhez, ezen kifizetések adminisztrációjához, lebonyolításához fontos. Két olyan tényt kell még megemlítenem, amelyik eh, lényeges eh, Horvátország előrehaladása szempontjából. Egyrészt 2011. Eh, decemberében létrejött a Horvát Regionális Fejlesztési és Európai Uniós Alapok Minisztériuma, ennek a minisztériumnak a vezetője miniszterelnök helyettesi tisztséget is betölt, ez a horvát hatóságok elkötelezettségét mutatja, és fontos azt is megegyezni, hogy 2012. januárjától egy új közbeszerzési törvény lépett eh, hatályba. Összefoglalva, a számvevőszék és az Európai Bizottság jelentéséhez hasonlóan én magam is úgy gondolom, hogy eh, összességében az elmondható, hogy Horvátország jó úton halad, annak érdekében, hogy minél felkészültebb legyen a csatlakozás a teljes jogú tagság pillanatára, és a következő monitoring jelentésig elkészültéig várhatóan eleget fog tenni minden olyan további kötelezettségnek, amelyek még az országra, Horvátországra várnak. Tisztelt Bizottság, a számvevőszék igen tisztelt képviselőjének a véleményét, meghallgatását követően javaslom, hogy tárgyaljuk meg a most a bizottság asztalán fekvő jelentéstervezetet. Köszönöm a figyelmet. Ja, vielen Dank. Äh. Köszönöm szépen az előadónak. Még mielőtt az Európai Számvevőszék illetékes tagját meghallgatjuk itt a bizottságban, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament Strasburgi plenáris ülésén a horvát parlament az Zabor megfigyelőit már köszönhetjük, és a megfigyelő státuszú kollégáinkat itt a szakbizottság ülésén is köszönhetjük. Azt hiszem ez egy premier, Szeretném tehát eh, köszönteni Marinovics, eh, Bozán, Frát és Jevkovics asszonyt, valamint Blinkovics kollégát. Azt hiszem, hogy a neveket nem ejtettem ki tökéletesen. Dobro Dán, Dobro Dosli, és eh, szeretném köszönteni önöket itt a bizottságon belül. Most pedig Fazakas úrnak adnám meg a szót, azt követően pedig a két jelentéstevőnek is megadnám a szót. Parancsoljon! Herr Präsident, Köszönöm szépen, elnök úr. Még mielőtt az Európai Számvevőszék beszédét, álláspontját ismertetném, szeretnék az előadónak, Deutsch Tamás úrnak is köszönetet mondani nem csak azért a lehetőségért, mert most a jelentésünket itt hivatalosan ismertethetjük, hanem azért is, mert most ismételten Horvátországról beszélhetünk az Európai Számvevőszék új tagjaként. Lehet, hogy a véletlennel magyarázható, de szerintem nem a véletlenen múlott az, hogy az önök szakbizottságának magyar tagja és a számvevőszék magyar tagja foglalkozik Horvátországgal, hiszen Magyarország szomszédja Horvátországnak már idesova szóval 20 éve mindent megtett annak érdekében, hogy Horvátország szintén az európai közösséghez tartozzon, és az Antal kormány már annak idején mindent megtett Horvátország elismerése érdekében, azért, hogy Horvátország, mint új ország létezhessen, és annak idején én is azért szálltam síkra, hogy Horvátország a CEFTA része legyen, és arra emlékeztetnék, hogy a parlament korábbi alelnöke, Schmidt Pál, a horvátországi bizottság elnöke öt éven keresztül mindent megtett annak érdekében, hogy egyengessük Horvátország EU-hoz vezető útját. Úgyhogy ebben a tekintetben szeretnék még egyszer a jelentéstevőnek a politikai következtetéséért és politikai széles látásáért köszönetet mondani, és a kérdésekkel azért, mert kitért a kérdésekre. Ez már egyfajta politikai állásfoglalásnak is nevezhető. Ahogyan azt Ivanov asszony meghallgatásánál megállapíthattuk, a számvevőszék nem lehet politikailag aktív, úgyhogy szeretnék a jelentés, jelentésre némileg szeretnék erre kitérni, szeretném ezt felolvasni, hogy a számvevőszék jelentésének hivatalos részét is ismertetessem önökkel. Mr. Rapport. Tisztelt elnök úr, kedves hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti bizottsági tagok! Először is szeretném megköszönni a Kokobunak, amiért napirendjére tűzte az Európai Számvevőszék Horvátországgal kapcsolatos jelentésének témáját. Az Európai Uniós csatlakozás 2010 3. július 1-én valósul majd meg, minden valószínűséggel, és már 2001 óta az Európai Unió pénzügyileg támogatja a horvát csatlakozást annak érdekében, hogy minél zöggenőmentesebb legyen az átállás. Az Európai Számvevőszék úgy gondolja, hogy nagyon fontos a korábbi auditok tapasztalatait figyelembe venni, főként a bolgár és román csatlakozás tapasztalatait. Nos, hát azt láthattuk, hogy ezen két ország nem rendelkezett megfelelő kapacitásokkal a támogatások felhasználására. Éppen ezért fontos az, hogy erre a tapasztalatra odafigyeljünk. Akkor, amikor a Horvátországgal kapcsolatos jelentést készítettük, arra próbáltunk odafigyelni, hogy az előcsatlakozási finanszírozás kapacitás oldalát vizsgáljuk meg. Általános érdekben, értelemben az Európai Uniós tagság egyik legnagyobb problémája a korrupció. Ugyanakkor az Európai Bizottság jelentése, valamint a januári bemutatása ennek a bizottsági országjelentésnek rámutatott arra, hogy nagyon nagy közvélem, tehát a közvélemény is nagy érdeklődéssel követi a korrupciós harcot. Úgyhogy fontos az, hogy ezeket az aspektusokat részleteiben is megvizsgáljuk, és talán az Európai Számvevőszék további follow-up riportokat készíthet a jövőben a horvát országi korrupciós korrupció felszámolásával kapcsolatban. Éppen ezért úgy tűnik, hogy azt a kérdést kell feltegyük magunknak, hogy megfelelő volt-e a segítségnyújtása. Most itt két területre kell odafigyelnünk. Az egyik az az, hogy az Európai Uniós segítségnyújtás igenis, és hozzásegítette Horvátországot ahhoz, hogy a kapacitás kiépítést megvalósítsa, valamint az meglét, a meglévő Európai Uniós alapok menedzsmentjének ellenőrzésére voltak még projektek. Ezen kívül ellenőriztük azt, hogy 16 különböző projekt, amelyeket különböző eszközökből finanszíroztunk, valamint interjúkat készítettünk helyi, regionális testületekkel, mégpedig a 20 horvát megyéből 5 megyében. Az Európai Számvevőszék rámutatott arra, hogy az adminisztratív közigazgatási kapacitásainak növelésében nagyon jól halad Horvátország, de természetesen még további fejlődésre van szükség. A 2007-es IPA bevezetése amely a különböző segítségnyújtási területeket kombinálja, az Európai Bizottság tervezési, illetve megvalósítási területeinek összevonása valósult meg. Nos, a horvát hatóságok ex ante ellenőrzések, a bizottság részéről való ex ante ellenőrzések nélkül valósították meg ezeket a projekteket, de ugyanakkor az Európai Bizottság az exante ellenőrzések nélkül nem engedélyezte még egyelőre a strukturális alapok felhasználását. Ami pedig a kapacitásépítést illeti, ez rendkívül fontos, mind az Európai Bizottság, mind a horvát hatóságok számára. Ugyanakkor a jelentés rámutat arra is, hogy a közbeszerzési kapacitás kiépítése még további odafigyelést igényel. A, bizot, a számvevőszék úgy gondolja, hogy a regionális és helyi hatóságok szempontjait nem annyira vették figyelembe, pedig ezek a csatlakozás utáni finanszírozásban igen fontos szerepet fognak betölteni. A segítségnyújtás hozzájárult ahhoz, hogy Horvátország megfelelőképpen tudja majd menedzselni a csatlakozás utáni finanszírozást, főként a tapasztalaton keresztül, tan- keresztüli tanulás területén. De az is igaz, hogy vannak olyan területek, projektek, amelyekben igencsak nagy lemaradás volt tapasztalható, már csak azért is, mert voltak olyan projektek, amelyek nem voltak elég érett fázisban a finanszírozás területén, vagy pedig a már említett közbeszerzési kapacitások hiányára vezethetők vissza ezek a hiányosságok. A számbevőszék azt is észrevette, hogy nem a kis és közép méretű projektekre figyeltek oda, hanem inkább a nagyobb lélegzetvételű projektekre, holott ezen első projektek is igen fontosak lennének. a segítségnyújtás rossz felhasználása főként a vidékfejlesztés területén volt tapasztalható. Az Európai Számvevőszék jó néhány olyan területet figyelt meg, ahol még további fejlődésre van lehetőség, ilyen például a korrupció ellenes harc, valamint a különböző képzési projektek, a kapacitás kiépítése helyi és regionális szinten, valamint mindazok a lehetőségek, amelyek a csatlakozás utáni finanszírozás helyes felhasználását, illetve a korrupció ellenes intézkedések bevezetését célozzák. Hölgyeim és uraim, amennyiben a horvát csatlakozást ratifikálják a tagállamok, Horvátország 13 hónapon belül az Európai Unió 28. tagja lesz, mint ahogyan már hangsúlyozta. A számvevőszék figyelembe veszi az elmúlt néhány évben tapasztalható fel, fejlődést, de ugyanakkor még további fejlődésre van szükség, és az Európai Bizottság, illetve a horvát hatóságok még rendelkeznek idővel annak megvalósítására és azt hiszem, hogy a horvát csatlakozásból levont tapasztalatokat a jövő csatlakozási folyamataiban is fel lehet majd használni. Köszönöm szépen Fazakas úrnak ezt a jelentést az Európai Számvevőszék képviselőjeként, amit a helyzet politikai értékelésével kapcsolatban mondott, csak támogatni tudom ezt, és köszönöm a jelentés előkészítőinek is ezt, ami pedig ezt a napirendi pontot, és azt illeti, hogy halad az idő. 18 óra negyed hétkor be kell fejeznünk az ülést, úgyhogy a további vitára való tekintettel azt kérném mindenkitől, hogy röviden fogalmazzon. A megfigyelő kollégáinktól, a horvát parlamentből azt szeretném kérdezni, hogy ki kíván elsőként hozzászólni. Parancsoljon, Fran, asszony. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Annak ellenére, hogy ez a vita, ez a jelentés eléggé pozitív hangvételű, további erőfeszítésekre van szükség, további lépésekre, intézkedésekre, amelyeket végre kell hajtanunk a támogatás felvevő kapacitás tekintetében Horvátországban. Szeretnék bizonyos fontosságú pontokat hangsúlyozni, amelyeket fontosnak ítélek meg. Először is szeretném hangsúlyozni, ami, azt, ami elhangzott a jelentésben is. A különböző intézmények vesznek részt az alapok kezelése szempontjából. 2011. decemberre óta az új horvát kormány hangsúlyozta azt, hogy a regionális fejlesztés mennyire fontos kérdés a napirenden az illetékes miniszter, miniszterelnök helyettes is, és ez egy komoly politikai üzenetet jelez, és azt is, hogy az új kormány komoly kötelezettséget vállal a vidékfejlesztési kérdések és az Európai Uniós alapok felhasználása mellett. Ez a minisztérium a jövőben a strukturális alapokért is illetékes lesz, és így az egy irányító hatóság tekintetében megfelel a követelményeknek ami az Európai Uniós alapok kezelését illeti. Ez lenne az első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni. Másodszorban pedig Szeretném hangsúlyozni, hogy az előcsatlakozási eszköz felhasználása mennyire fontos, főleg ha figyelembe vesszük a növekvő támogatás felvevő képességet a strukturális és kohéziós alapok későbbi felvétele szempontjából. Ez nagyon fontos volt a több éves pénzügyi keret tárgyalása szempontjából. Éppen ezért megfelelő költségvetési forrásokat kell ehhez hozzárendelni, és ez minden bizonyal hozzájárul majd a gazdasági reformok ösztönzéséhez is Horvátországban. Egy másik nagyon fontos pont pedig a regionális szinthez köthető. A horvát régiók uniós támogatás felvevő képessége javult a régiókban és a helyi önkormányzatokon belül is a projektek végrehajtásának képességét több alkalommal értékeltük, és bebizonyosodott, hogy megfelelő kapacitással rendelkezésre. Ennek ellenére Horvátország a továbbiakban is erősíteni fogja a regionális és helyi szintű struktúrákat, főleg ami a most folyamatban levő projektek végrehajtását és a támogatások felvételét illeti. Mivel röviden kell szóljak, szeretnék rámutatni a közbeszerzések témájára is. Minden bizonyal önök is tudják, hogy januárban egy új közbeszerzési jogszabály lépett életbe, amely biztosítja a fokozottabb átláthatóságot ezen a területen. 2011-ben egy IPA projektnek köszönhetően, amelynek témája, amelynek célja a kapacitás építés növelése volt a közbeszerzési eljárásokban. Sikerült ezt a projektet végrehajtani az európai alapoknak köszönhetően, és a figyelemfelkeltésre irányuló erőfeszítések álltak a projekt előterében, és komoly lépések történtek ezen irányba. Az Európai Bizottsággal együtt Horvátország folytatni fogja a közbeszerzési kapacitás építését nemzeti, de főleg regionális és helyi szinten is. Ezen és egyéb erőfeszítéseknek köszönhetően a jövőre nézve bízunk abban, hogy a Horvátországgal kapcsolatos későbbi jelentések még jobbak lesznek. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Először a hölgyeké a szó. Parancsoljon. Mint ahogy a kollégám már említette, mivel a kollégám már nagyjából mindent elmondott, ezért én viszonylag röviden tudok beszélni. Az új horvát kormány a regionális fejlesztés, a vidékfejlesztés témáját nagyon fontosnak tartja. Erről beszélt az előbb a kolléganőm, ami érdekes és fontos. Az elkövetkezendő választásokon a polgároknak módjuk nyílik arra, hogy értékeljék, hogy a helyi önkormányzatok milyen mértékben és mekkora sikerrel tudják lehívni az EU támogatásokat. Eddig azt kell mondjam, az előcsatlakozási alapok tekintetében nem voltak különösen fényesek a, az eredmények, de már most láthatjuk a helyi hatóságok közti versenyt, ami mindenképpen nagyon ígéretes. Köszönöm végül, és nem utolsó sorban Brinkovics képviselő úr kap szót. Köszönöm, elnök úr, csak néhány dolgot tennék hozzá a kollégáim által elmondottakhoz. Egyébként én korábban európai ügyekért felelős államtitkár is voltam, talán ezt érdemes tudni. Horvátország a 90-es években nem kapott Európai Uniós segítséget. Ez azért hozzátartozik ahhoz a tényhez, hogyha elemezni akarjuk, az elmúlt tíz év abszorpciós kapacitás növekedési eredményeit. A, a Kárc volt az első, de a támogatások csak az elmúlt évtizedben kezdődtek 2001 után. Ez alatt az idő alatt komoly mértékben sikerült javítanunk az EU pénzek felhasználását intézmény kiépítéssel, illetve menet közben tanultunk, és megteremtettük azokat a kereteket, amelyek eh, alkalmassá teszik majd az országot arra, hogy jövő július elejétől még jobban használja fel ezeket a támogatásokat. Ahogy Deutsch néppárti kollega úr is mondta a jelentésében, van még néhány olyan dolog, amivel foglalkozni kell az elkövetkezendő kb. egy évben. Üdvözlöm a számvevőszék részletes jelentését, nagyon hasznosnak és helyénvalónak tartom. 16 projektet, mintaként kiválasztott projektet elemeztek, ami azt gondolom, hogy jól tükrözi az EU projektfinanszírozási tevékenységét Horvátországban pozitívabb szempontból. Annyit tennék hozzá, hogy Horvátország kérést intézett az Európai Bizottsághoz azzal kapcsolatban, hogy az ex ante értékelést ettől tekintsünk el, mert és hagyjanak fel ezzel, mert az Horvátországban megfelelő ellenőrzések és kontrollrendszerek, mechanizmusok állnak rendelkezésre. Reméljük, hogy ennek következtében is Horvátország képes lesz érettebb, kiforrottabb projektek kidolgozására, illetve azok megvalósítására, amikor majd a kohéziós alapok és a többi strukturális alap is rendelkezésre áll. A Tánye Verbat által említett új keretrendszer, az új minisztérium, illetve az új egységes managing, menedzselőhatóság remélhetőleg elő tudja készíteni azt a munkát, ami ahhoz vezet, hogy 13 hónap múlva megfelelő minőségben tudjuk az EU pénzeket felhasználni, fogadni. Köszönöm. Hadd húzzam alá, hogy milyen jó dolog az, hogy itt megfigyelőként látjuk ezt az utolsó, illetve önök megfigyelőként itt lehetnek az utolsó szakasz során, a csatlakozás előtt, elmondhatják az önök véleményét, illetve önök is Puzics úrral, miniszterrel felvetik a kapcsolatot, és tárgyalhatnak vele a az aktuális kérdésekről. Nyilván további párbeszédekre is lehetőség nyílik majd a horvát csatlakozás pillanatáig. A napirendnek megfelelően még szeretném a bizottságnak is megadni a lehetőséget, hogy fejtsék ki álláspontjukat. Dirk Langét köszöntöm a bővítési főigazgatóságtól osztályvezető, úgyhogy ha hozzá kíván szólni, akkor most itt a lehetőség. I will be very, very short, uh, Köszönöm, nagyon röviden fogok fogalmazni, csak annyit akarnék elmondani, hogy összességében üdvözöljük a eh, számvevőszék eh, értékelését. Eh, Horvátország elkezdte végrehajtani az ajánlásokat, néhány friss hírem van, például a vidékfejlesztési programot már módosítottuk a számvevőszék igényei szerint, ami pedig a közbeszerzési szabályokat illeti. Itt már említették, hogy idén évelején hatályba lépett egy új eh, törvény. Ennek a végrehajtására kíváncsian várunk. Eh, az érett projektekről is beszéltek itt. Mi a JASPAS projekten dolgozunk, amely az európai régiók közötti együttműködést célozza meg az Európai Beruházási Bankkal közösen, és márciusban sikerült megállapodni annak feltételeiről, ami a kapacitás építést illeti, a helyhatóságok és a regionális hatóságok irányába a megfelelő IPA támogatásokkal e, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek az abszorciót kapacitások növekedjenek, illetve javuljanak. A pénzügyi támogatást kell biztosítani a korrupció elleni fellépéshez is. Azt gondolom, hogy ebben elég aktívan jártunk el. Az egyik prioritásként e, tekintettünk erre a kérdésre az IPA e, finanszírozás keretén belül, ami pedig az ex-ante ellenőrzések abbahagyását illeti, a 3-as, 4-es komponens tekintetében együttműködünk a horvát partnerekkel. A cél az, hogy ezt a mentességet évvége előtt megadjuk, illetve ez azt jelenteni, hogy a csatlakozás előtt fél évvel már az Exant ellenőrzés nem kerül sor. Üdvözöl... Üdvözöljük azt, hogy Horvátország megfelelőképpen felkészül a pénzalapokra, illetve a csatlakozásra. A monitoring jelentéseinket is említették. Ez azt mutatja, hogy ezek azt mutatják, hogy Horvátország jó úton jár. A következő átfogó monitoring jelentés októberben fog megszületni, és ezt a jelentést is az önök rendelkezésére bocsátjuk, valamint a tagállamok rendelkezésére is. Ennek alapján eh, Horvátország is folytathatja felkészülését az EU csatlakozásra. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kiegészítést, és végezetül még egyszer az előadónak adnám meg a szót. Tamás, parancsoljon a szó. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, magam is csak eh, nagyon röviden szeretnék néhány gondolatban reagálni mindarra, ami elhangzott. Külön öröm, hogy igen tisztelt horvát megfigyelő kollégáink jelenlétében van módunk erről a jelentéstervezetről beszélni. Régi demokratikus eh, elv, érték, gondolat, hogy eh, eh, rólunk, a mi részvételünkkel folyjon eszmecsere, szülessenek meg a döntések a jelenlétük a horvát kollégáknak ezt is mutatja, hogy az Európai Parlament immár Horvátországról, a csatlakozás finisében a horvát hatóságok által elvégzendő feladatokról horvát európai parlamenti megfigyelők, megfigyelő kollégák jelenlétében eh, aktív részvételével tud eh, tárgyalni. Kemény munkára van még szükség a horvát hatóságok részéről, ez világos Örülök annak, amit a bizottság igen tisztelt képviselője eh, elmondott. Eh, ne féljünk ezt a kifejezéssel használni. Eddigi szigorú feltételeknek kellett megfelelni a horvát hatóságoknak, ezentúl is szigorú feltételeknek kell megfelelni, de a jelentés azt mutatja, hogy képesek voltak, és bizonyára képesek is lesznek ezeknek a feltételeknek eh, megfelelni. Ne felejtsük azt el, mi a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagjai, hogy vannak olyan tagállamai az Európai Uniónak, ahol évtizedek óta a különböző uniós strukturális alapok felhasználásának a lehetősége megadatik, de ahol ezen alapok felhasználásának esetenként a hatékonysága, esetenként a szabályszerűsége elmarad attól, ahogy Horvátország az előcsatlakozási forrásokat felhasználta. Tehát ilyen értelemben nem egy elitklub tagjaiként beszélünk valakiről, vagy valakihez, aki kopogtat az ajtónkon, hanem kizárólag csak a teljesítmény számít. Én azt gondolom, hogy akkor lehetünk elégedettek ezzel a munkával, hogyha valamikor 2014-ben, 15-ben Horvátország teljesítményét értékelve azt látjuk, hogy sem a csatlakozás után rendelkezésre álló források eh, felhasználásának az arányát tekintve, sem a elkövetett hibák arányát tekintve eh, Horvátország nem az immár 28 tagú Európai Unió rangsorának a végén szerepel, hanem képes arra a teljesítményre, amely teljesítményt tükröz a számvőszék eh, jelentése, és amely teljesítmény visszaköszön a jelentés tervezetemben is. Azzal szeretném befejezetvel kezdtem, Horvátország csatlakozásával erősödni fog, az Európai Unió erősödni fog Európa, ezért is örülök, hogy ennek a jelentéstervezetnek a gazdája lehettem. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen az előadónak, Dajcs Tamásnak a záró megjegyzését is, amit csak támogatni tudok. Én is nagyon hasznosnak és egy nagyon jó demokratikus gyakorlatnak tartom azt, hogy a megfigyelők itt vannak, ezzel pedig elérkeztünk a hatos napi rendi pont végére. Június 8-12 óra a módosítók benyújtásának határideje, hogy azt írásban is már közöltük. Ezzel pedig köszönöm Fazakas úrnak, a számvevőszék képviselőnek és Lange úrnak, a bizottság képviselőinek is a jelenlétét, és másoknak is, akik itt voltak a titkárságnak, a fordítóknak, és ezzel elérkeztünk az ülés végére, de szeretnék még emlékeztetni a következő ülésünk időpontjára, az időpont már megvan.